Welcome, dear colleagues, and welcome to the, today's Econ meeting. Uh, Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket a mai Econ ülésen. Mielőtt Nils Tigeszent üdvözölném, aki az Európai Költségvetési Tanács elnöke, először is a napirend tervezetet fogadjuk el. Úgy látom, hogy senkinek nincs ellenvetése. Az oldalú tárgyalások állásáról kell, hogy beszámoljak. Október 25-én a, a PEP e második trialógus fordulójára került sor. A raportőr kompromisszumos javaslata alapján a három intézmény meg tudott állapodni több definícióról a kettes cikken belül, a 18-as cikk általános elveiről, a 22-es cikkről, a biometrikus kockázatokról, a 42-es cikkben, illetve 58 és 59-es cikk szankciók témájában végleges megállapodást nem sikerült még elérni az IOPA vagy a Nemzeti Illetékes Hatóságok jóvágyás illetében, az, illetve a szolgáltatás nyújtás szabadsága kapcsán a következő politikai párbeszéd november 15-ére került betervezésre négyes rendi ponttal folytathatjuk. E, eszmecsere Nils Tigeszen az Európai Költségvetési Tanácsa. Tudják nyilván önök is, hogy az öt elnök javaslatára jött létre ez az EMU-val kapcsolatban. A fő felelőssége az, hogy értékelje az uniós költségvetési terület végrehajtását, a mindenkori költségvetési irányvonal az euróvezet szintjén és egyes tagországban megfelel a kívánalmoknak, illetve javaslatot tesz az uniós költségvetési keret jövőbeli alakítására. Október 10-én az Európai Költségvetési Tanács a második éves jelentését is kiadta. A 2018-as költségvetési keret végrehajtásával kapcsolatban pozitív és negatív fejleményekről is beszámoltak, további javulást is remélünk, illetve a stabilitás és növekedési paktum egyszerűsítésére és annak irányítása, annak egyszerűsítésre vonatkozó javaslatokat is tesz a fiskális szabályokról, költségvetési szabályokról, illetve a szabályok eh, megszegésével kapcsolatban eh, fontos mindenképpen majd még tárgyalnunk. Ez eh, igencsak aktuális és szerepel is a napi rendünkön. Tudják önök is, kollégák, hogy vannak kritikus kérdések egyes tagállamokkal kapcsolatban, főként az általam legközelebbről ismert kapcsán. A fiskális szabályokról beszélni, ez nagyon aktuális. Ezért is adom a szót eh, Tigeszen professzor úrnak, utána természetesen lesz alkalom arra, hogy a jelenlévő képviselőtársaim eh, kérdéseket tegyenek fel. Parancsoljon professzor úrnél a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai költségvetési tanács nem, nevében nem most először találkozunk az ECON eh, szakbizottsággal. Örülök annak, hogy bevezetésképpen elmondta, hogy mi a mi feladatunk, mire szól a felhatalmazásunk. Vagy arról beszélünk, hogy mi történt a múltban, jelenleg a 2018-as éves jelentés kapcsán illetve javaslatokat is tehetünk arra vonatkozóan, hogy a szabályokat hogyan lehetne tovább javítani. Tehát a munkánk egy részében visszafele tekintünk, ennek is megvan az előnye, illetve e, néha spekulatívabban is e, gondolkodhatunk, mint önök a jövővel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne az Európai e, a Gazdaság és Monetáris Unió elmélyítésén dolgozni múlttal kapcsolatban néha kritikusak vagyunk, és néha invenciózusak a jövővel kapcsolatban, ez a privilégiumok, amelyhez ragaszkodunk is. Az önök előtt fekvő jelentés alapvetően uh, uh, részletes értékelést ad a 2018-as évvel kapcsolatban, tehát az uniós költségvetési keret végrehajtását értékeltük. Fontos év volt ez, mert 2018 volt az első év, amikor is jelentős javulást tapasztalhattunk a 2011-13 közötti recesszió éveit követően. Mielőtt további részletekbe mennénk, és az esetleges kritikus hang, um, észrevételekre rátérnék, előtte szeretném mindenképpen hangsúlyozni, az Európai Költségvetési Tanács a fiskális szabályokat nagyon fontosnak tartja, mert szabály keret nélkül a gazdasági monetáris uniót nagyon nehéz lenne összeegyeztetni az adópolitikák és költségvetési politikák felelős végrehajtásával mind a mellett gazdasági növekedést is fenn kell tartani, anélkül, hogy az uniós övezet egészére káros spillover hatások visszaütnének. A válság óta jelentős eredményeket értünk el. A tavalyi jelentésünkben már hangsúlyoztuk ezeket az eredményeket. Idén kevésbé pozitív hangnemben szólunk ezekről, pont azért, mert 2017-ben jelentősen javultak a kilátások. 2018-ban folytatódott ez a fajta gazdasági expanzió, remélhetőleg ez jövőre is folytatódik ez a növekedés. A 2019. 19-es költségvetési irányvonalról is egyébként beszélünk. Majd az Európai Bizottság bizonyos fokú rugalmasságot alkalmazott a fiskális szabályok végrehajtásában, prociklikus eh, viselkedést láthatunk egyes tagállamok költségvetési politikájában, és bizony a növekedés lassulásának a jelei is láthatóak egy-két országban. Mi nem mondjuk azt, hogy a az automatikusan vagy túlságosan szigorúan alkalmazzuk a szabályokat, az automatizmust vagy a túlzott egyszerűséget mi sem támogatjuk. Bizonyos fokú rugalmasságra szükség van, ezt mi is belátjuk. Ugyanakkor ez a fajta rugalmasság szerintünk 2017-ben eh, túl messzire ment az Európai Bizottság. Ajánlásainkat ezen kritika tükrében fogalmaztuk meg. Tudjuk, hogy az Európai Bizottságnak is felelőssége, és a tanácsnak is a szabályok végrehajtása. A tanács szinte kivétel nélkül, vagy kivétel nélkül támogatta a bizottság ez, ez irányú döntéseit. Persze egyes tagállamok néha más hangot ütöttek meg, ugyanakkor a közelmúlt tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy kritikusabban eh, eh, nézhetjük a szabályok eh, felülvizsgálatát a már most is roppant bonyolult rendszer apró kiigazításaihoz képest. Ezzel tehát tovább is ugranék az első diára, a 2017-es éve foglalkozik a 2-es, 3-as, 4-es fejezet. Tudjuk, hogy a független költségvetési tanácsok milyen szerepet játszottak az egyes tagállamokban, illetve az Európai Bizottság 2017-re vonatkozó költségvetési irányvonalát is itt figyelembe vesszük. A két utolsó fejezetben pedig azt vizsgáljuk, hogy 2015 óta alkalmazott rugalmasság hogyan alkalmazkodik az ötös fejezet, és a hatos fejezetben pedig a stabilitás és növekedési paktummal eh, kapcsolatos megállapításainkat eh, találhatják. Lássuk a legfőbb üzeneteket az éves jelentésben. Az euró övezet 2017-es évet követő makrogazdasági kilátásával kapcsolatban a várakozásnál jobb volt a GDP növekedés. A stabilitási és növekedési paktum a jobb gazdasági feltételekhez nem igazodik, és robusztus gazdasági felendülést láthatunk a szabályoknak való megfelelés fogalmát igen általánosan és lazán értelmezte az Európai Bizottság. A harmadik megjegyzésünk az, hogy ezeknek a ciklikus bevételi növekedéseknek a felhasználása terén a tagállamok között óriási különbségeket láthatunk. Az államháztartás, pozitív államháztartási mérlege rendelkező országok kihasználták ezt arra, hogy az államháztartást megszilárdítsák. A nagy állami adóssággal rendelkező országok pedig ezeknek a váratlan közvetési bevételeknek túl nagy részét kötötték el a marginális fiskális konszolidáció megfelelő volt, de úgy érezzük, hogy az országok szintjén elszalasztottak többek egy olyan lehetőséget, amely nem lett volna szabad, hiszen a mostani gazdasági javulás után nyilván lesznek majd visszalépések, és erre fel kell készülni. kollektív GDP-re vetített akár fél százalékos fiskális eh, expanzióra tett iránymutatást az Európai Bizottság 2016-ban 17-re vonatkozóan vissza eh, tekintve úgy tűnik, hogy eh, erre nem volt igazán szükség, és az SGP-vel sem lett volna ez igazán összeegyeztethető. További fiskális konszolidációra, költségvetés konszolidációra lett volna szükség. Persze a rugalmasságon fölül további ilyen em, saját hatáskörön belüli elbírálási lehetősége is volt az Európai Bizottságnak. A következő pontban a nemzeti független költségvetési intézményekről és tanácsokról beszélünk, és úgy érzem, hogy a költségvetési politikáról szóló folytatott vita mindenképpen fontos Olaszország Románia esetében, hogy két pél labdát ragadja ki. A makrogazdasági kilátások kapcsán a költségvetési tanács igen kritikus hangot ütött meg a kormány gazdaságpolitikáját illetően. A többi költségvetési tanács bizony nem hallatta különösebben a hangját, már csak azért is, mert a forrásaik, erőforrásaik korlátozottak, illetve megfelelő információt sem mindig kapnak arról nem is beszélve, hogy az Európai Bizottság, amikor a tagállami kormányzatokkal tárgyal, akkor ebben a költségvetési tanácsok több országban nem vesznek részt ebben a folyamatban. A hetedik pont a stabilitási és növekedési paktum egyszerűsítésével foglalkozik. Arra következtetésre jutottunk, hogy a paktum rugalmasabbá tételére tettek ugyan erőfeszítéseket, az egyszerűsítés és a szabályok átdolgozása főként a kormányzás vagy irányítás tekintetében kívánatos lenne. Hat egy alapvető célra kell visszatérni szerintünk a fiskális szabályok tekintetében az, hogy az adóság arányát a GDP-re vetítve fokozatosan csökkenteni kell, 60%-os ez a célkitűzés. A benchmark szabály alapvetően a növekvő közkiadások, illetve a bevitelek arányát vizsgálja, hogy ez valóban a hosszú távú gazdasági célokkal, illetve adósság célokkal mennyire összeegyeztethető. Ez egy nagyon hasznos újrafogalmazás, ezt az elmúlt években többen is támogatták. 2000 16-ban a holland kormány javasolta ezt először, az IMF és más külső szereplők is ebbe a vitába hang, beszálltak hangjukat hallatták. Szerintünk egy ilyen rendszerhez bizonyos fokú rugalmasságra mégis csak szükség lenne, nem kellene minden évben alkalmazni ezt, hanem mondjuk az ilyen célok három éves ciklusban eh, lennének alkalmazandóak, bizonyos eh, fokú eh, önálló hatáskörben történő elbírási lehetőség vagy rugalmasság fontos lenne egyértelmű demarkációnak kell lenne az ország gazdaságpolitikájának értékelése, illetve a politikai taná- döntések között, amelyeket a bizottság javaslatára a tanácsnak kell meghozni az ország specifikus ajánlások kapcsán. Köszönöm szépen, ennyit szerintem volna elnök úr dióhéjban elmondani, nyilván ennél sokkal részletesebben is elmondhattam volna, de alapvetően ez tényleg csak egy bevezetés az a jelentés, az amelynek az elolvasását mindenkinek ajánlom. Reméljük, hogy a költségvetési szabályokról folytatott vitában hasznos olvasmány lesz önök számára. And uh, now we start with, uh, uh, intervention of... Most pedig megköszönve mindezt, e, különböző frakció felszólalók következnek először. Danuta Hübner. Én az irányítási mechanizmusra szeretnék utalni professzor úr, mert önök ugye arról beszélnek, hogy a jelenlegi két szerep, amelyet az Európai Bizottság játszik a fiskális szabályok betartásának monitorozása területén, ugye egyrészt független a bizottság, másrészt viszont végrehajtó és politikai funkció és szerepe is van amikor elemzi a költségvetési terveket és ajánlásokat fogalmaz meg a jelentésben, pedig hát felmerül az összeférhetetlenség vágya. Ön azt mondja, hogy kétféleképpen lehetne megoldani ezt. A bizottságon belül el lehetne határolni egy egységet, egy teljesen független egységet a bizottság többi részétől, másfelől elképzelhető az, hogy a gazdaság elemző, értékelő funkciót azt kitelepítenék, kiszerveznék. Nem tudom, hogy ténylegesen ajánlja-e valamelyiket e közül a két lehetőség közül, mit gondol, melyik lehet a jobb. 5 perces szabály van? 30 másodpercet kap a következő kérdésre, és akkor 3 percet kap a válaszra a professzor úr. Nos, a deficit alapútól áttérés a e, kiadás alapúra, és ez egy fontos ellépés, illetve a közkiadások legyenek eh, egy plafon alatt, két kivétellel, az egyik a gazdasági visszaesés. Ezzel kapcsolatban kérdeznék, hogy ezt a gazdasági visszaesés kivételt, ezt hogyan gondolja, hogyan képzeli el, mi lenne a lehetőség arra, hogy megvédjük a stratégiai beruházásokat is az ilyen visszaesések, gazdasági visszaesések időszakában. Köszönöm, tessék, professzor úr. Uh, uh, Köszönöm ezt a kérdést. Nem fejezünk ki preferenciát, egyértelmű preferenciát. Elhatárolni a bizottságon belül az elemző részleget um, az uh, tulajdonképpen kevésbé radikális, mert a bizottságnak megvan a lehetősége a szerződés alapján, hogy a megfigyelést végezze, és a bizottságnál ráadásul nagyon komoly erőforrások állnak rendelkezésre az elemzésre, illetve az ajánlások megfogalmazására. Azért is említettük ezt, mert úgy látjuk, hogy ez vita tárgyát képezi a cégen belül is, de nem látjuk, hogy melyik az egyértelműbb megoldás. Az elsőt mégis reálisabbnak tartanám, a második megoldás az pusztán azt mutatja, hogy egyáltalán szóba jöhet a kiszervezés. Ami pedig a kiadási benchmarkot illeti, valóban ez nem különböztetne meg különböző kiadástípusokat, a teljes kiadásra vonatkozna. A fiskális szabályok mindig is arról szóltak, hogy a kiadásokat vizsgáljuk. Nyilván már most vannak erőfeszítések arra vonatkozóan, hogy a beruházásokat megvédjék a válság idején is. Ez eddig nem működött igazán jól ebben az értelemben egy nagyon szigorú rendszer van. 2017-ben az elemzésünk szerint csak két ország használta fel ezt a kivételt, mert egész egyszerűen nem voltak elég rosszak a körülmények ahhoz, hogy ezt megtehessék. Amennyiben lehetne megőrizni az ösztönzőket, a beruházási ösztönzőket a nehéz időkben is, az hasznos lehetne Nyilvánvaló, hogy a beruházásokat jelenleg, jelenleginél sokkal jobban meg kellene védeni. Pervans Perez következő. Um, uh, Köszönöm ezeket a magyarázatokat. Elhangzott, hogy a költségvetési elemzést jobban el kell választani a politikai elemzést től, ugyanakkor a 2017-es költségvetés év jobb volt, ugyanakkor láthattuk, hogy milyen eredményei lettek a választásoknak, például Olaszországban, tehát ez azt hiszem, hogy ezt a dolgot elővigyázatosan kell kezelnünk. Aztán a stabilitás és növekedési paktumot illetően önök egy olyan vitába bocsájtkoznak, amely nyitott, és mindenki elismeri, hogy valamit tenni kell, hogy átalakítsuk a rendelkezéseket. A parlamentben foglalkoztunk egy konvergencia kód elképzelésével, ez bizonyos aggodalmakat kelt, az az elképzelés, hogy meg lehet engedni az államoknak, hogy költségvetési stratégiájukat hosszabb távon tervezzék, mint egy költségvetési év. Vajon ezt az elképzelést belefoglalja-e a ö, nagyobb csomagba, és késze ezt az elképzelést támogatni. Aztán a második dolog, van itt egy aggodalmunk. Ön elmondta a Hübner asszonynak, hogy fontos a beruházások szintjének megőrzése, de van egy másik aggodalmam, ezen szabályok hogyan járulnak hozzá az EU céljaihoz, és ezek közé tartozik a fenntartható fejlődés. Hogyan lehet ideilleszteni ezt az aggodalmat, ami napirenden van jelenleg a stabilitás és növekedési uh, paktum létrehozásokkal is így volt egy, ez. És egy utolsó dolog, az euróövezet egyfajta költségvetési kapacitása, ezt is bele foglalja el majd ön az euróövezet irányításával kapcsolatos további elgondolásokba? Thank you very much to uh, Madame Köszönöm Beres asszonynak ezt a kérdést. Mi úgy gondoltuk, hogy a mi mandátumunk az az, hogy a paktumot vizsgálhatjuk. Az öt elnök jelentése meghatározza a mi meghatalmazásunkat, tehát a Code of Convergence-el nem foglalkoztunk abban az értelemben, ahogy ön mondta, bár senki nem tagadja annak relevanciáját és fontosságát. Nyilván az Európai Unión belül van egy elkülönülése a fiskális szabályoknak, Eh, amikor is eh, azok értékelésre kerülnek, és mindenki eh, odafigyel arra, hogy ne legyen nagyobb divergencia, illetve van egy nagyobb érté, egy tágabb értelemben vett konvergencia kérdés, amely magában foglalja a termelékenységet is, amelyel foglalkoznak más egységek, mi a mandátumunk, a felhatalmazásunk alapján kevésbé, ami a beruházásokat illeti. Ez egy fontos feladat, és foglalkoztak is ezzel, nem csak abban az értelemben, hogy a fiskális politikájában az egyes országok a növekedési kitekintéseikre, kilátásaikra is tekintettel ezt figyelembe vehessék, de lehet, hogy túl szigorúan lett ez megfogalmazva. Nem volt soha tág támogatottsága egy olyan aranyszabálynak, hogy tágabb értelemben támogassák a beruházásokat az elmúlt években, illetve annak védettségét az elmúlt években, ugye PPP-k, a bizottság beruházási tervei, a Juncker tervre is gondolok, és az a gondolat, hogy a beruházásokat ösztönözni kell a szigorúan vett fiskális eszközökön túlmenően is. Ez egy fontos téma. Mi erről nem beszéltünk, mert nincs meg ehhez a szakértelmünk, a kapacitásunk. Sajnos sajnos e, e, ezért sem fogok tudni válaszolni az ön harmadik felvetésére. Köszönöm. Akar még valamit mondani? Van másik kérdése? ami a fiskális, fiskális kapacitást illeti, arról nem szólt semmit. Ahogy a tavalyi nyári jelentésünkben írtuk, szimpátiával tekintünk egy központi fiskális kapacitás létrehozására. A történelem azt mutatja, hogy még a legokosabb monetáris politika sem tud stabil fejlődést elérni minden körülmények között tehát elfben támogatjuk ezt a központi fiskális kapacitást, azonban azt tudjuk, hogy ahhoz, hogy ez működjön, és hogy politikailag ez elfogadható legyen, ahhoz a nemzeti szabályoknak is működni kell. Ez kapcsolódik a bankunió kockázatmegosztással kapcsolatos vitájához is, ahhoz, hogy valaki ez a kapacitáshoz hozzáférjen, ahhoz be kell tartani a szabályokat, a nemzeti fiskális szabályokra gondolok itt. Tehát nem szabad aláírni, alásni az országoknak azt a törekvését, hogy a nemzeti szabályokat betartsák. Tudjuk, hogy ez a vita még egy korai szakaszában jár a bizottság a beruházási stabilizációs programban egy viszonylag limitált kezdeményezést tett. Mi bátorítjuk az ezzel kapcsolatos vitát, és uh, uh, even beyond next year. So uh, there's a certain synergy. Tehát vannak szinergiák a központi fiskális kapacitás és a központi szabályok között. Üdvözlöm Önt, Tigezen úr, németül fogok szólni. Először is üdvözlöm azt a javaslatát, hogy független testületekhez kell fordulni, amikor arról van szó, hogy megítéljük, hogy milyen kivétel lehetőségeket, rugalmas lehetőségeket lehet felhasználni. Szerintem ez észszerű ugyanakkor az új adó fiskális szabályokat vizsgálva szerintem ez túl puha egyrésztről nagyon problematikusnak tartja azt, hogy három éves felügyeleti ciklus legyen. Az első három év után egyfajta figyelmeztetés következne, és csupán hat év elteltével lennének valós intézkedések, szankciók. Szerintem ez túl későn történik. Mivel indokolja, hogy ennyire nagy vonalú, e tekintetben? Másodszorban nagyon kritikusan láttam azt a javaslatát, amely a fiskális horgonyra vonatkozik, tehát erre a 60%-os adósság arányra. A 3%-os deficit kritériumot ki akarja iktatni pontosan azt, ami szankció kiváltását tenni indokolta, hogyha valaki ebbe ütközik. És az új fiskális szabályok nem is irányoznak elő szankciókat, legalábbis az előadásából ez nem világlik ki. Milyen végrehajtási szabályokat tervez? Akar-e szankciós lehetőségeket teremteni, vagy a javaslatával ezeket egyben meg is szüntetni? És a következő kérdésem, a kiadás politikára vonatkozik. Ugye az expenditure growth a kritérium, és ez úgy néz ki, hogy ez fajta automatikus beruházás stabilizációs ö, funkciót követne a bizottság javaslatai szerint. Ez a termelői nyilvános beruházásokra vonatkozna. És hogyan akar jön így a kereslet oldalt stimulálni a pénzforgalom élénkítésével, ugyanakkor hogyan lehet észszerű, produktív hatásokat teremteni a makrogazdaság számára, amely makrogazdaság éppen válságban van. Tehát itt a közberuházások minőségét kellene biztosítani, és üdvözölném, hogyha erre vonatkozóan szabályt tudnának önök létrehozni. Köszönöm. <clears throat> Uh, Köszönöm a kérdéseit, képviselő úr. Igaza van, valóban a 3%-os deficit szabályt és a strukturális uh, deficit uh, hiányt szeretnénk kevésbé fontosan kezelni, főként az utóbbit nagyon nehéz mérni. A 3%-os célkitűzés némi elismertséget elért, hiszen a közvélemény ezt általában ismeri, némileg önkényesnek is tekinthetik sokan, illetve túl könnyű ezt teljesíteni, ahogy azt láthatjuk a mai környezetben, amikor minden ország, minden tagállam könnyen teljesíti a 3%-os cégkitűzést, annak ellenére, hogy az államháztartás sokszor messze nincs rendben. A 60%-kal kapcsolatban nincsen illúziónk, hogy egy könnyű lesz az átállás. 15 vagy 20 éven belül lehet ez maximum elérhető, de mindenképpen ebbe az irányba kell elindulni elfogadható tempóban. Nem igazán könnyű ez, de bizonyos országok eh, esetében eh, mégiscsak könnyítheti ez a helyzetet, hiszen az átmeneti időszakban nem olyan brutális ez, mint a jelenlegi szabályok. De ez nem egy úgynevezett soft vagy puha opció, ezt semmiképpen sem állítanánk, hiszen alapvetően arra lenne szükség, hogy nagyon komoly költségvetési többletet kellene teljesíteni éveken keresztül, főként azokban az országokban, ahol bőven a 60%-os állam adóssági határon felül vannak. Tehát nem úgy érezzük úgy, hogy ez soft lenne. A netkiadási célok kapcsán ez egy agregált összesített adat, ez a különböző kiadások minőségét, mienségét nem veszi figyelembe, ez valóban csak egy kvantitatív meghatározás. Vannak olyan tagállamok, amelyek többet akarnak költeni, miért is ne? Ennek megvan a módja. Ugyanakkor, hogyha komoly adócsökkentést akarnak végrehajtani, akkor valahogy a kiadási oldalon is rendet kell tenni. Úgy érezzük, hogy a kiadási célok bevezetése a 3%-os határhoz képest előnyökkel is rendelkezne, érthetőbb lenne mindenki számára, de hát majd, illetve elfogadhatóbb is lenne az emberek számára, de ezt majd önök eldöntik, önök a politikusok, nem én. Hogyha a kvantitatív mellett kvalitatív megfontolásokat is figyelembe vehetnénk az országok költségvetési politikájával kapcsolatban, akkor az jó lenne. Nos, ennyit szerettem volna elmondani. Nem, a szankciókkal kapcsolatos mert nem válaszolta meg, hogy a szankciókat törölnék-e. Igen, a szankciók eltörlésével kapcsolatban nem kaptam választ, professzor úr. A szankciókat nem törölnénk, hanem az az adósságcsökkentés új rendszeréhez, illetve a kiadási célok új rendszeréhez kapcsolnánk, és hogyha valaki több mint x százalékkal lépi túl a kiadási határokat, akkor a szakciók életbe lépnének, de ez teljesen másképp működne, mint most. Tehát nem a szankciók maguk változnának, hanem az, hogy mi váltja őket, kimondja az elnök. Köszönöm, és köszönöm, hogy eljött ide a parlamentbe. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes időkben, időket élünk az elmúlt tíz évben kialakult egy új rend a pénzügyi rendszer számára, és most pedig a kitartást, illetve a fiskális növekedést kell, arra kell koncentrálni. Én örülök a költségvetési tanács létrejöttének, de nagyon sok minden van még néhány kérdésem lenne. A kiváló éves jelentés azt tartalmazza, hogy az olasz független költségvetési intézmény az figyelmeztetett egy figyelmeztetést adott ki. Do you think that? Ön úgy gondolja-e, hogy ez a túl optimista előrejelzés, amit az olaszoknál kritizált a saját költségvetési tanácsuk, az egy intézményes hiba-e, illetve mit kell tenni annak érdekében, hogy a tagállamokban a független előrejelzéseket eh, biztosítani tudjuk, illetve hogy itt milyen szerepe lehet a költségvetési tanácsnak. A második kérdésem a stabilitási és eh, növekedési paktum monitorozásával, illetve az önök által elvégzett értékeléssel kapcsolatos. Eh, szükség van a fékek és ellensúlyok jobb rendszerére nem gondolja-e, hogy az Európai Költségvetési Tanács megnövekedett szerepe hozzájárulhat a fékek és ellensúlyok rendszeréhez, mondjuk, hogyha összekapcsolódik az európai szemeszterrel, vagy, be, vagy önök belefolynak az ország specifikus ajánlások megfogalmazásába, vagy valami hasonló módon ez lenne a két kérdésem tehát. Köszönöm. Egy jól működő költségvetési tanács ismérve az az, hogy ellenőrzi-e a makrogazdasági előrejelzéseit az adott kormánynak. Ezt egyesek meg tudják tenni, komoly erőforrások szükségesek ehhez, más költségvetési tanácsok kevésbé formálisan tudják ezt ellenőrizni. Ehm, minden esetre ilyenkor megfogalmazódhatnak eh, hasznos kritikák. Ehm, a bizottság is ezt megteheti, én nem gondolom azt, nem mondom azt, hogy egyes nemzeti kormányok előrejelzései elfogultak lennének, bár a múltban láttunk eh, ilyet az elmúlt években nem voltak túl jók az előrejelzések, különösen nem a bizottság előrejelzései, de természetesen lehet olyan tendenció egyes kormányoknál, hogy túl optimistán közelítik meg ezeket a dolgokat, és a jelenlegi olasz vitában az ottani költségvetési tanács megkérdőjelezte, vagy a realist, realitását az egyes előrejelzéséknek Rövid távon azt lehet elvárni, hogy hasonlóan alaposan vizsgálják azt, hogy a kormány politikája az milyen kihatással van a következő évek gazdasági fejlődésére, de ez egy nagyon nehéz feladat, mert ehhez szoros kapcsolat kell a kormánya, nem csak a pénzügyminisztériummal, hanem a pénzt elköltő minisztériumokkal is, és az költségvetési tanácsok jelentős részének erre nincs kapacitása. De mindenképpen érdemes megfontolni ezt a következő lépést. A mi felhatalmazásunkban szintén szerepel az, hogy a költségvetési tanácsok között a legjobb gyakorlatok cseréjét előmozdítsuk. Egyelőre nálunk sem álltak rendelkezésre a személyi erőforrások arra, hogy ezt ténylegesen elvégezzük, bár a hálózat már létezik a tanácsokból, és mi most két olyan országra mutattunk rá, ahol nagyon jó eredményeket értek el, az Egyesült Királyság és Szlovákia. Az Egyesült Királyságban a Költségvetési Tanács átvette a pénzügyminisztériumtól az összes előrejelzés kibocsátást, ami azt gondolom, hogy eh, különösen fontos akkor, amikor az előrejelzéseket majd eh, komoly eh, kritikák érik, illetve viták érnék egyébként lehet érvelni amellett, hogy decentralizáltabban lehetne csinálni a megfigyelést, a nyomonkövetést, de ahogy ezt az előadásomban is mondtam, egy költségvetési tanács lehet, hogy kritizálja a kormány, de aztán a kormány a bizottsággal letárgyalja az ajánlásokat, illetve a számokat, és aztán nyilván ezt követően a költségvetési tanácsnak már ebben nincs beleszólása. E, ezt, e, ez a jelenlegi gyakorlat, ezt kicsit módosítani akarnánk, de ez inkább az egyes nemzeti kormányokra tartozik. Mindenesetre mi odafigyelünk, de a költségvetési tanácsoknak a függetlenségének a megreformálása az mindenképpen egy fontos innováció volt. Köszönöm. Az ön által említett esetben, esetre utalva érdemes elmondani, hogy eh, ugye eh, nem validálták, majd eh, a kormány megváltoztatta, és aztán a költségvetési tanács nem validálta. Jelenleg az történt, hogy a költségvetési tanács nem validálta, a kormány viszont nem volt hajlandó megváltoztatni a nem validált előrejelzést. A a, a parlamenti költségvetési tanács számára nem volt meggyőző a kormányzati számadat. Nincs itt senki a GUE-tól, FTT, ef től Köszönöm, hollandul folytatom. Professzor úr. Eh, Röviden fogok szólni egy speciális esetről, méghozzá Belgiumról. Az éves jelentésben szerepel az a tény, hogy Belgium mot bizonyosan kritikával illetik amiért nem tartotta be a szabályokat, és a bizottság irányú magatartása túlságosan engedékeny. Deficitünk van, és állandóan negatív az egyenlegünk. Ebben az évben Juncker már az év elején felvetette a belga esetet, a belga ügyet, és a belga pénzügyminiszter által bejelentetteket hamis híreknek, álhíreknek nevezte. Érdeken hogy ön hogyan ítéli meg Belgium helyzetét, illetve a belga kormány elemzését, valamint a bizottság elemzését. Helyese ez ön szerint hogyan értékeli ezt? Nem vagyok ugyan igazi szakértője ennek a témának. A munkamódszerünk a következő. Megpróbáljuk megérteni az e egyes eseteket, hogy az adott ajánlás hogyan született meg, az adott következtetésre hogyan jutottak, és néha bizony nehéz pontosan rekonstruálni, hogy bizonyos rugalmasságot miért tanúsítottak. Belgium esetében volt több ilyen példa is. Először is a kormány és a bizottság nem értett egyet az ügyben, hogy egy adóváltozás, adómódosítás hatását hogyan számolják ki. Abban nem tudtak egyet érteni, hogy az átmeneti dolog volt, vagy strukturális. Belgium esetében ebben a konkrét esetben pozitívan bírálták ezt el, megadták nekik az, úgymond az ártatlanság vélelmét, de alapvetően nagyon nehéz a megszületett döntéseket utólag vissza mm, gondolni, vissza fejteni. Belgium esetében alapvetően mind a tervezési, mind a végső értékelési szakaszban az általános megfelelésnek nem mindig felelt meg. A rugalmasság a már meglévő, a rendszerben már meglévő intézkedéseket felül hogyan alkalmazandóak. Nos, az igazi probléma az, hogy az Európai Bizottságnak körültekintőbben kellene döntéseket hozni, gazdasági indoklással kellene alátámasztania az egyes esetekben született döntéseket. Erre próbáltam utalni. Köszönjük szépen! Spontán hozzászólások következnek. Kezdeném én Roppant érdekesnek tartom, és elvben vonzónak azt az egyszerűsített uh, verziót, amelyet önök uh, javasolnak, hiszen ez a kiadási benchmark, amely a strukturális deficithez nem kapcsolódik, valóban egy nettó összeg, ez bizonyos értelemben véve nagyon egyszerű mérője a költségvetésnek. Az állam adósság problémája egyáltalán nem egyszerű, hiszen óriási különbségek vannak a tagállamok között adósság tekintetében, ez egy örökölt probléma, ha úgy tetszik. A jelenleginél rövid távon könnyebb, de középtávon keményebb lenne az önök által javasolt rendszer, az én hazámnak nagy az adóssága, így tehát egy ilyen örökölt adósság állományjal nyilván nem könnyű egy ország dolga, hogyha egyenlő játékszabályokat szeretnénk, hogyha nem a, a megörökölt államadóság kapcsán valamit nem teszünk, akkor a fiskális szabályok kapcsán nem egyenlő hatással bír ez a tagállamokra, főként akkor, hogyha a makro gazdasági egyensúlytalanságokkal is szeretnénk valamit tenni az euróvezeten belül, akkor fennáll a veszélye annak, hogy ez teljesen aránytalanná válik, és így nem lehet neki érvényt szerezni. Úgy érzem, hogy fontos, hogy a realitás talaján maradjunk, hiszen hogyha most indulhatnánk nulláról, akkor egyetértenék önnel, hogy ez, ez egy működőképes és jó rendszer, de ezen a felvetésemre mégis mit tud mondani. Ez az első. A második megjegyzésem az inkább egy érdekes megfontolása, mondhatom így. A 2017-es értékelésük a 16-ostól eh, némileg különbözőt, három szakaszt különböztettek meg, a Matrix, illetve a váratlan események záradéka következett, és utána a rugalmasságon kívüli újabb intézkedések is megjelentek. Nos, azt hiszem, nem is inkább felteszem a kérdést. Elemezték azt, hogy mi lett volna a tagállamok fiskális helyzete ezen záradékok nélkül? Lehet-e? egyáltalán számolni azzal, hogy mi lett volna, hogyha nem kapják meg ezeket a könnyítéseket. A fiskális keret hitelessége kapcsán kritikus pillanathoz érkeztünk, hiszen a rugalmasságokon, rugalmasság, tehát a szabályokon belül rugalmasságról eh, beszélünk, de maguknak, magának a szabályoknak a szabálynak a logikáját kértő jelezzük meg. Ez némileg eh, rámutat arra, hogy a szabályokat lehet, igenis lehet rugalmasan alkalmazni, ami megkönnyíti a helyzetünket, hiszen azt mutatja, hogy a szabályok a rosszak, ezért nem alkalmazom őket. Ebben a, az esetben viszont, hogyha elfogadjuk, hogy a szabályok nem rosszak, akkor a szabályok be nem tartásához mindenképpen valamiféle indokot kell találni, Tehát a jelenlegi helyzet tükrében, ami szintén egy kicsit új, a kritikus álláspontjukat felülvizsgálnák-e, vagy újra gondolnák-e? Uh, uh, Lehet, igazab van, hogy a, ez a legacy kérdés, mi szerint vannak valóban tagállamok, amelyek megörökölték ezt az adósságállományt, ezzel talán nem foglalkoztunk kellően, hiszen mondjuk egy olyan ország esetében, ahol a GDP-re vetítve 130%-os az államadóság aránya, ott a 60%-os cél elérése nyilván aránytalanul nagy terhet ronna az adott országra, ugyanakkor mégiscsak igaz, hogy a fiskálos fiskális politika, költségvetési politika tovább gyűrűzhet, a hatásai tovább gyűrűzhetnek más tagállamokra is. A, már a Maastrichti szerződés keretében beszéltünk erről, ugyanakkor nem szabad azt elfelejteni, hogy az államadóság csökkentésére, fokozatos csökkentésére vonatkozó szabályok nem léteznek, akkor ez egy nagyon veszélyes helyzetet teremthet. Nem egy brutális, hanem egy fokozatos csökkenést javasoltunk. Mi persze Igaza van, hogy a szabályok merev alkalmazása nem is lett volna végrehajtható, ugyanakkor a kritikánk arra vonatkozik, hogy 2011 és 13 között majd az euróvezetben gyakorlatilag mindenütt recesszió volt, akkor valóban túl szigorúak voltak a szabályok, szükség volt tehát a rugalmasságra, de, de túl veszélyes volt a helyzet, és mi is talán kicsit megijedtünk, 2015 óta azonban egyre kevésbé volt szükség erre a fajta nyuga, rugalmasságra. Éppen ezért úgy érezzük, hogy bár szükség van néha kivételre, hiszen például itt van Olaszország, ahol a növekedés igen alacsony volt, és éppen ezért a rugalmasság kimagasló mértékére valóban szükség volt. A GDP 2-2,5 százalékára tesszük a 2015-17-ben ennek az összesített hatását. Nem állítjuk azt, hogy ez helytelen volt, ebben az esetben, de nyilvánvalóan voltak olyan helyzetek, amikor igen. Tehát a rugalmasság mindenképpen egy, nem, nem vonatkoztatható el attól, hogy milyen gazdasági helyzetben vagyunk, és a 2017-es gazdasági helyzet teljesen más, mint az előző években. Aztán majd a 2018-as véleményünk majd felülri azt, amit 2017-ben voltunk. Tehát igen, a szabályok logikáját komoly kívások érik, de mi természetesen támogatjuk a szabályokat, ugyanakkor úgy érezzük, hogy a közelmúltban túl nagyvonalon alkalmazták a rugalmasági szabályokat, miközben korábban túlságosan szigorúak voltak a szabályok. Még egyszer mondom, nem lehet elvonatkoztatni a gazdasági környezettől. Thank you. Um, I don't see I don't other... Én nem is látok Danuta, tessék. Igen, mert nemzeti szintről nem beszélünk, és az önök jelentésében sincs semmi arról, hogy mit lehet tenni nemzeti szinten annak érdekében, hogy ezt a fiskális keretet hatékonyabbá lehessen tenni eh, európai szinten, mert én azt gondolom, hogy a nemzeti partnereknek több időt adtunk, ugye korábban nem tudtak eh, igazán időt szánni az ajánlásokra, van-e még önök szerint további szükség arra, hogy változtassunk um, ezen a uh, fiskális keretem nemzeti szinten, uh, vagy csak európai szinten kell javítani? Uh, nagyon nehéz válaszolni erre a kérdésre, mert ideális esetben kéne tenni dolgokat nemzeti szinten is um, minden országban vannak fiskális szabályok, és most már megértik azt, hogy ez az országok érdeke, és nem pedig kényszer zubbony de ehhez az kell, hogy egy vita induljon el, amely azonban például a költségvetési tanácsoktól indulhat el, amelyek meg kell, hogy, vizsgálják a hosszú távú növekedési kilátásokat, tehát én magam üdvözölném azt, hogyha a nemzeti parlamentek részt vennének jobban ebben a vitában, de az a benyomásom, hogy a költségvetési tervezetek, illetve a még korábbi dokumentumok nincsenek kellőképpen átvitatva a nemzeti parlamentekben. Úgy gondolják, hogy kevésbé fontos, mint amilyen valójában. És ez nagy kár. Köszönöm. Nagyon hasznos, um, pozitív, um, gondolatgazdag beszélgetést folytattunk. Remélem, hogy ezt meg tudjuk ismételni. Fontos számunkra ez a párbeszéd már csak azért is, hogy a fiskális szabályok javuljanak, Nyilván az EMU irányítás és eszközök további javításának összefüggésében. Köszönjük, hogy eljött, és mi pedig lépünk tovább. Next item. Uh, we discuss... Uh, Következő napi rendi pontunk Ivana Maletics véleménye a, az Európa jövőjéről szóló vita. Most a módosítókról beszélünk. Ivana öné a szó. Köszönöm, szeretném megköszönni a raportőröknek. And, uh, uh, send it. Uh, so it... Nem volt könnyű ezeket a kompromisszumokat elkészíteni, de, és nagyon eltérők voltak az álláspontok. Azt remélem, hogy a következő árnyék előadói ülésünkön sikerül véglegesíteni. Ami jó, az az, hogy a mérföldkövekben meg tudunk állapodni, és nekünk az összes ekkorra tartozó kérdéssel kell foglalkoznunk, ami talán túlmegy a mi hatáskörünkön, ott megpróbáltuk a kompromisszumokban ezt érzékeltetni, de nyilvánvalóan ez nem sikerülhetett teljesen, de azt remélem, hogy a kollégák alapvetően elégedettek lesznek, ami a bankuniót illeti. Van egy kicsit eltérő megközelítés is. Egyes kollégák lépésről lépésre akarják véglegesíteni, befejezni a bankuniót, és aztán vannak olyanok, akik a gyors bankunió kiépítés mellett vannak, mert úgy látják, hogy veszélyes, ha késlekedünk. Vannak az SBPS-szel kapcsolatban véleménykülönbségek, majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul a végéig. A tőkepiaci unióval kapcsolatban mi úgy döntöttünk, hogy a KKV-kat is be kell vonni. A tőkepiac fontossága a KKV-k számára, mint további finanszírozási lehetőség szerintünk fontos, aztán elmélyíteni és befejezni, a véglegesíteni az emút, eh, egy másik téma. Itt egy olyan javaslat érkezett, mi szerint az EU terület, az e- euró terület fiskális kapacitását üdvözölni kell, illetve a stabilitás és konvergencia érdekében új tervekre van szükség, illetve például egy munkanélküliségi segélyrendszerre. Az európai munkanélküli segélyrendszer az nem végleges, beruházási stabilizáció, reformtámogatási, Invest EU program, illetve konkrét költségvetési eszközök vannak, valamint a fiskális kapacitások vannak konkrétan megemlítve. Meglátjuk majd itt is, és remélem, hogy jó kompromisszumot sikerül elérni. illetve a reform támogatási programról beszéltünk még, mert egyes kollégák azt támogatják, mások nem annyira hajlamosak erre. De az európai beruházás stabilizáló funkció eh, másfelől viszont szintén támogatásra talált részlegesen a, az álláspontunk a, a stabilitási és növekedési tervvel kapcsolatban, illetve hogy mit tegyünk vele, valamint a már létező rugalmassági e, klauzulák, hogy azok, azokkal mi legyenek, mert jó, mi legyen, mert jól hangzanak, de gyakorlatban nem alkalmazzuk őket. Átláthatóság, polgárokkal jobb kommunikáció, ezek szintén fontos részei a feladatainknak. Erre vonatkozó kompromisszumok lesznek, tehát a véleményben köszönöm. A pervans következik a szocialisták részéről. This is my first shadow of a shadow for, for this week. Nos, lássuk most először, hogy oda ennek a témának elnézést kell kérnem Kostas Mavrides nevében, aki nem tud ma itt lenni. Uh, and uh, uh, forefront I would like to, to make a horizontal remark. Uh, Nos, először is Ramon Horegi jelentése az AFKO-ban nagyon fontos, az EU jövőjével kapcsolatos munka elsősorban ott folyik. Itt az Econban mi ehhez persze hozzászóltunk, ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy a mi szakbizottságunk véleménye nagyon konkrét javaslatokra reagál úgy, hogy a véleményünk alapvetően eltér attól a jelentést, amely még nem került elfogadásra, éppen ezért még most nem zárnám le. teljesen ezt a szavazást, hiszen fontos, hogy a javaslatból kimozsolázzuk a legszebb, legjobb dolgokat. Több javaslat is érkezett egyszerre, csak hogy néhányat említsek az Invest EU a befektetővédelem vagy a reform támogatási program. Lehet, hogy vannak mások is, de erről hallottam futólag. Javaslom tehát, Alapvetően azt javaslom, hogy egyelőre, egyelőre ezt tegyük egy kicsit félre, hiszen már van egy nagy kompromisszum, amiről már egyszer szavaztunk ebben a szakbizottságban, ami a konkrétumokat illeti, miről akart volna Kostas beszélni, ha itt lett volna. Nyilván a bankunió beteljesítése számára nagyon fontos, a teljes bankunióról mindenképpen említést kell tenni. A második, az európai szemeszter reformja kapcsán egyértelmű, hogy egy új dimenziót is figyelembe kell venni. a fenntartható fejlődés, illetve hogy a gazdasági, szociális és környezetvédelmi átalakulás az európai szemeszterbe hogyan építendő be. A harmadik az európai a szociális jogok európai pillérét nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez jellemzően nem az ECON hatásköréhez tartozik, de nem tudom, hogy az EMPL foglalkoztatásügyi szakbizottság miért nem véleményez egyébként ezt jelentést. Mi itt az, az ECON-ban mindig is azt mondtuk, hogy az Európai Unió ö, szociális dimenzióját nem hagyhatjuk teljes mértékben figyelmen kívül. Ami a, a divergencia elleni harcot illeti, azt hiszem, hogy ezt folytatni kell, alapvetően ezt gondolja Kostas Mavrides. Ami az új eszközöket illeti, alapvetően ezeket támogatná, de itt megint csak hadd utaljak arra, amit az elején elmondtam, mi szerint nem szabad elébe menni a tárgyalásoknak, hiszen ezek még ne, le nem zárt eh, dossziék. Ami pedig a kohéziós alapot illeti, ő is emlékeztetne, kollégám is emlékeztetne arra, hogy eh, a már megszavazott álláspontunkkal nem mehetünk szembe, mi szerint a makrogazdasági kondicionalitás nem lehet az álláspontunk középpontja. És persze Kostas készen áll arra, hogy bármiféle jó kompromisszum érdekében megállapodjon a kollégákkal. Köszönjük szépen. Több árnyék előadót nem látok jelen, ezért kérdezem, hogy még valaki, bárki, akárki most beszéljen vagy hallgasson örökre. Ramon Arevi. Sí, bueno, intervengo en el CASDA porque... A CASDA keretében szeretnék hozzá szólni, mert Maletics kollégával együtt dolgoztam ezen a jelentésen. Először is köszönetet mondok a jelentéstevő kollégának az Ekon szakbizottságból, azért, hogy hozzájárult ez a jelentéshez. Ahogyan Pervans Berenc elmondta, az AFKOSZAG bizottságban dolgozunk egy jelentésen, melynek címe Európa jövője. Ezt persze még meg kell írni, talán egy kicsit túl messzire tekintettünk. Az AFKOS szakbizottságnak az volt az elképzelése, hogy az összes dokumentumot, vitát megvizsgáljuk itt a parlamenten belül az elmúlt években, de a közvitákat is, amelyek az Európai Unió jövőjére irányultak ezen években. például a nem megfelelő működésre, a nagyobb integrációra vonatkozó kérelmek vonatkozásában különböző szinteken Ebben a jelentésben van egy fejezet, amely a gazdasággal foglalkozik. Az AFKOS szakbizottság azt szeretné, hogy az ekon, ez a szakbizottság közölje velünk, hogy mely irányvonalakat kell követni az Európai Unió jövőről szóló vitában. Erre nincs alkalmasabb szakbizottság, mint az ekon, hogy megadja nekünk ezeket az irány, iránymutatásokat. Azt hiszem, hogy egyetérthetek Maletics képviselőasszonynal, valamint az elnyék jelentéstevőkkel. Abban, hogy hogyan lehet garantálni azt, hogy az ECON véleményt az AFKO-ban is elfogadjuk. Ugye itt az 54-es cikket alkalmazzuk az eljárási szabályzatból, amely az ECON szakbizottsággal való együttműködést irányozza elő ezen témakörben. Az a kívánalmunk, hogy az ECON véleményét teljes mértékben belefoglaljuk az AFKO jelentésébe. Ez tehát a kívánalmunk. Nos, az, arra vissza utalva, amit Beres asszony elmondott, szeretnék emlékeztetni arra, hogy nem azt várjuk, hogy ez a jelentés az összes opciót felvillantsa, amely az Európai Unió gazdaságának jövőjére vonatkozik. Mi csak azt szeretnénk, hogy az ECON eltelenős irányvonalakat fogalmazza meg, a fontos témakörökkel kapcsolatosan a gazdaság, az, a pénzügy és egyéb ágazatok vonatkozásában. Gondolok itt a gazdaság és monetáris unió irányítására, a többi pénzügyi keretre, az saját forrásokra, az EU költségvetésére és hasonló témákra, és az összes ilyen témakört illetően nem azt kérjük az Ekontól, hogy egy új vitát nyisson, hanem a már kidolgozott dokumentumokból kell kiemelnie az elemeket. Ez tehát a szendékunk. Megragadom az alkalmat, amit a vita biztosít nekem, hogy emlékeztesek arra, hogy az AFKO szakbizottság teljes mértékben szeretné belefoglalni az EKON véleményét a jelentésébe. Ahogyan elmondottam, bilaterális módon is együtt működünk majd Maletics asszonynal. Köszönöm az együttműködését ennyi. Um, others? Van még más? Akkor a raportőrnek vissza. Thank you very much, and I would also like to stress that it's very... Köszönöm, én is szeretném megköszönni azt, hogy ilyen jó az együttműködés a az Alkotmányügyi Bizottsággal, illetve az ottani raportőrrel, és én azt remélem, hogy eh, a végén majd eh, sikerül eh, összedolgozni a mi véleményünket a, az ő afkós javaslataikkal. Vannak olyan pontok, amelyek tényleg az ekon kérdésekhez csatlakoznak. Remélem, hogy a mi világos álláspontunk ott érvényesülni tud. Mm, Teljesen egyetértek azzal, hogy jobb talán nem lezárni ebben a véleményben olyan kérdéseket, amelyeket majd máshol áttárgyalunk még, de ez néhány dologban azért nem könnyű, amikor az emu ról annak elmélyítéséről van szó, illetve az eurozónán kívüli tagállamok konvergenciójáról, akkor eh, mégiscsak említendő a reform támogató program, illetve a nem eurozóna országok konvergencióját segítő kapacitás szükségességére is rá kell mutatni. Remélem, hogy ez a véleményben majd tisztázódni fog amit eh, pedig Beres asszony mondott, eh, Mavrides urat idézve a kohéziós alapról, hogy eh, nem kell összekötni a makrogazdasági kondicionalitással. Én úgy gondolom, hogy majd a CPR dossziéban foglalkozzunk ezzel, és nem pedig itt, mert az egész, mármint az a rendelet ezzel foglalkozik illetve a klímaváltozás fenntartható fejlődés, szociális jogok, ezek már szerepelnek, remélem, hogy ez így elfogadható, és elégedettek lesznek vele. Megpróbáljuk általánosabb megközelítéseket bevenni a véleménybe. Köszönöm. Because he asked the floor, so No, I, so why you said? Okay. Uh, good. So, uh, um, consideration of amendment. A módosítók um, megvitatása az ma történt meg, a szavazás az november 19-én lesz. Made a Mr. Atondo, there is also the chair of AFCO. We have, uh, we are... a, nagyon örültünk, hogy itt van az AFCO embere, 54-es cikk alapján járunk el, de nyilván azt várjuk, hogy ami a gazdaságpolitikát illeti, ott a, az alkotmány ügyi bizottság az komolyan fontolóra veszi az ekonnak a véleményét, illetve azt veszi alapul a szövegben. Erre számítunk legalábbis. Nyilván figyelemmel kísérjük majd Mindezt köszönöm szépen. Most pedig... The vote, so we, we make a suspension of... Igen, 10 perc szünet következik a szavazásig. So, dear colleagues, uh, please, could you take seat and uh, I open the vote for the test. Kedves kollégák, egy próbaszavazással kezdjük, szavazást megnyitom. Szavazzunk arról, hogy tesztelünk, vagy szavazunk. Okay. We, I see other colleagues coming. Don't we wait for Tom? Vote. Okay. 39. Okay. We close. 40. Good. A point of order by Pervans Perez. Pervans Perez, ügyrendi kérdésben. Elnök úr, most, hogy szavazunk a határokon átnyúló kifizetésekről, ugye délután itt lobbisták jelentek meg a teremben, álláspontjukat védvén, és lobby eszközöket osztogattak itt a teremben. Azt hiszem, hogy ellenezzük ezt a gyakorlatot. Ez ellentétes a mandátumunkkal, hogy ők itt persze mozoghatnak a parlament épületében, de nem hiszem, hogy egészséges dolog az, hogy itt a szavazás előtt még jönnek a lobbisták, és megpróbálunk befolyásolni, hogy hogyan is szavazzunk. Thank you. Uh, I agree with you. Köszönöm. Egyetértünk ebben. Ez nem... Nincs ez így rendjén. Kérem a titkárságot, hogy ellenőrizze ezt, és vessenek -e véget ennek. Egyértelműek a szabályok a lobbisták ügyében. A lobbistáknak is tiszteletben kell tartaniuk a szabályokat, és bizony nem engedik meg a szabályok, hogy a szavazás előtt, a terem előtt kvázi reklámanyagokat osztanak, vagy reklámozzanak eh, dolgokat. Na, akkor az Ashley Fox jelentéssel kezdjük. Az európai crowdfunding szolgáltatók kapcsán közösségi finanszírozás. In favor. 137-es mellette ellene tartózkodók eh, elutasítva. Blogban szavazzunk 184-től 186-ig mellette ellene tartózkodók elutasítva. ...188-189 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 27-17 arányban. 29-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 190-198 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 196 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 38, eh, mondja az elnök, 31 valójában, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodók eh, elutasítva, B kompromisszum első része mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 45-ös módosító mellette ellene ellenőrizzük a 45-öst, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 23-20 arányban. 2-19, az kiesett. I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. 28-as mellette Elnézést mondja az elnök. Nincs itt a szavazó listámon, de szavazni kell a 70-esről mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 262 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Megyünk tovább. A 135-131 együtt mellette ellene tartózkodók elutasítva, 187 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 220 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as ról nem kell szavazni. Yeah, yeah. It's not clear. I written, it gives the opposite meaning. Sorry. Compromise J. J kompromisszum bizonyos szavakat csak akkor, hogyha az IT elfogadták, tehát mellette ellene tartózkodók elutasítva. 71-es és 265-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 266 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 264 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 267 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 40 a C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva, 224 mellette, illetve nem, nem szavazunk róla? Nem. A 49-esre megyünk tovább mellette. 49 következő oldalon, mondja az elnök, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 235-ös mellette a 235-ös jön. Én azt mondtam, hogy 235-ös kompromisszumnak hívta elnök úr. Tehát 235-ös módosító mellette ellene ellenőrizzük 235-öst. Lezárom, elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 238 mellette ellene ellenőrizzük. 238 megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elutasítva. 239 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Megyünk tovább, K kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. L kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 226 mellette, ellene, ellenőrizzük, 226, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 280, 2 kiesik, N kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, O kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, P kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész ellenőrizzük érték Vote is closed. Lezárom, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 316-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, R kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizni akarják? Jó. Tehát 109-es mellette ellene tartózkodók az EPP nem támogatja? Ellenőrizzük, akkor nem láttam a kezeket. 109-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23-20 arányban. Megyünk tovább 110-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 111-es szóbeli módosítóval a raportőrtől, mellette ellene EPP, szóbeli módosító mellettük van, mellette vannak? Megnyitom a szavazást. Akkor ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, ezt elfogadtuk. AA kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. AB kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 132-es módosító szóbeli módosítóval a raportőrtől, kettő szóbeli módosítóval, ugye? Igen. Mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-20 arányban. Blokkban szavazunk most, ugye? 133, 134 mellette ellene tartózkodók EPP ellene van? Ellenőrizzük elnézést. Megnyitom a szavazást. Bodies. Lezárom. Elutasítva. S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 333 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 334 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, U kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 145 mellette mellette ellene tartózkodók elutasítva, 146 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 147 mellette ellenőrizzük, megnyitom 147-esről a szavazást. Lezárom. Elutasítva 125, 19 arányban, 148 mellette ellene tartózkodók elutasítva. V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 156 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 157 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 158 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 159 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Z kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva, tehát ez azt jelenti, hogy szavazni kell a 151-esről, mellette ellene tartózkodók, elutasítva 160 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 6 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 150 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 162 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 170, 161 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 163 mellette ellene ellenőrizzük 163, megnyitom a szavazást. Elég nagy többséggel elfogadtuk. Igen. A 8-as kompatibilis, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. W kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. X kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 100 70-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 171 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 172 eh, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 173 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26 mellette és 180, valamint 181, nem, 26 és 180 együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 181 mellette, nem, az kiesik, 182, visszavonták, 27 mellette, nem, 27 és 183, ugye? 27 és 183 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most akkor a bizottsági javaslat módosított formájában név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. 30... Lezá, lezártam, 38 mellette, 5 ellene. Akkor most a intézményközi tárgyalások megkezdéséről szavazunk. Megint csak név szerint megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. 38 mellette, 4 ellene, 2 tartózkodás, tehát megvan a minősített többség. Gratulálunk a raportőrnek. We move to the next. Lássuk a következő napi rendi pontunkat. Crowdfunding 2-es. Írjuk így. Caroline Naktegál jelentése C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosítás a kettes preambulum bekezdés kapcsán mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk szóbeli módosítása a hármas preambulum bekezdésre mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Az Európai Bizottság így módosított javaslatára név szerint szavazunk szavazást, megnyitom. Vote is closed. 41... Szavazást lezárom, 41-2 arányban nulla tartózkodás mellett elfogadtuk. Az intézményközi tárgyalások megkezdéséről is szavaznunk kell, még hozzá név szerint a szavazást megnyitom. The vote is closed. 14... A szavazást lezárom, 43 arányban tartózkodás nélkül megszavaztuk, gratulálunk az előadónak. finance. Fentartható finanszírozás. Következő jelentésünk. Paul Tang jelentése. 47-es módosító mellette ellene néppárt támogatja, akkor elfogadtuk. A kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 91-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 94-es mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 19-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a szavazást, megnyitom. Vote is closed. Is rejected 20. Nem fogadtuk el. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. D kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk E kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. E kompromisszum második rész mellette ellenőrizzük elektronikusan. A szavazást megnyitom. Nézd. Vote is closed. Szavazás lezárom, nem fogadtuk el. Így tehát szavaznunk kell a 181-esről. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 180-as mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 32-es mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. G kompromisszum mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 228 mellette ellene ta, ellenőrizik elektronikusan, szabadulást megnyitom. Vote is closed. Rejected 20. Nem fogadtuk el, 21-22 lányban, szoros volt. 229-es módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 230-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 231 és 233-as együtt mellett ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 232-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 235-ös és 36-os együtt mellette ellene ellenőrizik elektronikusan. Vote is closed. Rejected 22 to 20. 22-20 elvetettük. Amendment 237. 237-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. J, mint János kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 241-es szóbeli kiegészítéssel, erről szavazzunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. F, mint Ferenc, kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. K, mint Károly mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. L, mint Lajos mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. M, mint Mihály mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. N, mint Norbert mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. O, mint Oliver mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. P, mint Péter mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Q, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. R, mint Robert, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. S, mint Sándor mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es szóbeli kiegészítésre az előadótól mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 79-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a 79-est. Vote is closed. Rejected 24 18. Compromise. Nem fogadtuk el. T, mint Tamás kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. U, mint U-ból mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. Az Európai Bizottság így módosított javaslatának egészéről szavazunk. Név szerint szavazást megnyitom. Vote is closed. Köszönjük 41-2 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk, most pedig szavazunk arról, hogy e, intézményközi tárgyalásokat kezdjünk, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. 39-2 arányban tartózkodás nélkül megszavaztuk, gratulálunk az előadónak és taps. Now we uh, move to Eva Maidel report. Eva jelentések következik. Határon átnyúló fizetések, kifizetések vagy átutalások díjaival kapcsolatban 62-es uh, mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Minusz A, hát ez is új nekem, újdonság, mindig tanulja az ember. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. A kompromisszum, rendes, nincs mínusz mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. B kompromisszum mellett ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. C, mint Cecil mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. D mint Dénes mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. E, mint elemér mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös módosító mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. 17-es mellette ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. G, mint Gizella mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 20-as módosító mellett ellen tartózkodik. Elfogadtuk. H, mint Hedvig mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. I, mint Imola mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. J, mint József mellett ellen tartózkodik. Elfogadtuk. K, mint Károly mellett ellen tartózkodik. Elfogadtuk. L, mint Lajos mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. O, mint Oliver mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az Európai Bizottság így módosított javaslatának egészéről szavazunk. Név szerint a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. 37-3 arányban három tartózkodás mellett elfogadtuk. A, most pedig arról kell szavaznunk, hogy három oldalú intézményközi tárgyalásokat kezdjünk szintén. Név szerint szavazunk. Szavazás lezer, megállapítom 38-5 arányban tartózkodás nélkül. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. So, uh, we have concluded. Ezzel, kedves kollégák, a végére értünk a mai programnak. November 12-én újra találkozunk. Most pedig az üvés lezárom mindenkinek szép estét.